Ladies and gentlemen, Hölgyeim és uraim, szívvel köszöntöm Önöket a mai és a holnapi szakbizottsági ülésünkön. Az egészen az utolsó napokban is dolgozunk. Az első kérdésem, hogy a rendel, a rendel kapcsolatban van-e módosítású kérelmük, hogyha nem, akkor elmondom, hogy időközben mi minden változott. tolmácsolást is tisztáztuk, a román nyelvvel volt némi probléma, de szeretném bejelenteni, hogy Csicseszter úr február 6-át, hétfőt javasolja szavazásra. Gondolom senki nem ellenzi ezt, úgyhogy így is lehet a dolog. Néhány új tagot szeretnék üdvözölni, akik valószínűleg nincsenek mind itt de ha valaki itt van, akkor véletlenül akkor álljon föl új tag, Gür, Gyürk úr, nincs itt Gyürk úr, Zálvador Zerui Alava, ő sincs itt, Andreas Baria, Amelia Anders Dotto. Jól kezdődik. Lorenzo Fontana. Új helyettesek vannak. Szoszeja Marseille Kokovics, Jana Uata és Gino Trematera. Jó. Jó, hát ők tehát az új szakbizottsági tagok, nem a jó, e, nem a, a jó Isten, hanem a, az elnökök konferenciája döntött úgy, hogy hozzánk kerüljenek, de sajnos mára még nem tudtak időt szakítani, hogy eljöjjenek, hiszen óriási viták vannak, nem tudom, hogy itt lehetnek-e vagy sem, problé- szavazniuk kell, majd megoldódik ez a gond. Jelzem továbbá, hogy a mini meghallgatásnál Tomás Vinnyev úr helyett az Európai Bizottságtól Andreani Felki asszony jön. A lengyel miniszter pedig Igor Ostrovsky, államtitkár a, az adminisztrációs és jogalkotási minisztériumban, és a napirendi pont C részén fogjuk a lengyel gazdasági minisztert Márcsek Kaliszki professzor fogja helyettesíteni. A 13-as napi rendi pont ugyanaz, Magdalena Gai asszony, miniszterasszony helyett, illetve ő jön Michael Bóni helyett. Sajnos ő nem tud eljönni más eh, kötelezettségek miatt. Nagyon sok helyettesítés vár ma ránk éppen ezért azért olvastam fel, hogy nehogy ellenezze bárki a menet közben. Az első napi rendi pontot gyorsan szeretném akkor bejelenteni, hogy legyen időnk a vitára a hatodik környezetvédelmi cselekvési program felülvizsgálata és a hetedik környezetvédelmi cselekvési program prioritásainak meghatározása. Kutyérez e, e, Cortines asszony a vélemény előadója, először neki adom meg a szót, utána pedig az árnyék előadóknak, majd az érdeklődő kollégáknak, nincsenek sokan kolléganők, kezdje legyen szíves. Muchas gracias, señor presidente. Yo me Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon köszönöm, hogy lehetővé tették számomra, hogy ennek a véleménynek én vagyok, a, legyek a szerzője. A hatodik környezetvédelmi cselekvési program vitájában én voltam az, árny, az egyik árnyék jelentéstevő, úgyhogy különös érdeklődéssel vizsgáltam meg, hogy mi a helyzet most, és néhány fontos dologra szeretném felhívni a figyelmüket. Ez Envi főigazgatóság kompetenciáit sajnos nagyon nagy mértékben megkurtították, és vannak olyan területek, amelyek más főigazgatóságok alá kerültek. A, például a klímaváltozás kérdését leválasztották. Úgy gondolom, hogy sok képviselő igazából még nem is tudatosította ezt magában. A Környezetvédelmi Bizottság hatáskörei is megváltoztak. A biodiverzitással továbbra is foglalkoznak. Ez a főigazgatóságnak a fő területe. A DGNV tehát a biodiverzitással kapcsolatos minden témával foglalkozik, ilyen a talaj kérdése, a természeti erőforrások megőrzése, Natura 2000, a habitat, a víz irányelv, a felszín vizek és ezekkel való gazdálkodás kérdése hozzájuk tartozik. Úgy tűnik nekem jelen pillanatban, hogy a főigazgatóság még nem dolgozta fel azt a sokkot, hogy az éghajlatváltozás témakörét elvették tőlük. Persze ez is egy nagyon diffúz és széles körű területeket lefedő terület, és az egyik fő politikánk. De a biodiverzitás kérdése is nagyon lényeges, ráadásul összefügg ezzel. Most ahelyett, hogy az ezzel kapcsolatos véleményemet kifejteném, inkább elmondom, hogy milyen problémákat vethet ez fel. Itt egy kompromisszumos dokumentumról van szó, nagyon általános, kisé homályos, kicsit fel van pumpálva, és nagyon elméleti jellegű. Érdemes azon elgondolkozni, hogy milyen kézzelfogható intézkedéseket lehet foganatosítani, hogy ez a főigazgatóság mit tud tenni konkrétan. Azt hiszem, hogy egy kicsit fantáziájuk szegényes, még ha nincsenek is hatásköreik annyi, mint volt, de attól még lehetne egy erős vezetőjük, akinek van kezdeményező készsége és fantáziája. De úgy tűnik, hogy ez egyelőre nincsen. Az egyik fő téma, amit a listám elejére vettem, az az, hogy a környezetvédelmi hatásoknak és ez, ezekre vonatkozó szabályoknak e mindennapi életünkre milyen fontos hatásai vannak. A strukturális alapok és az egyéb projektek környezetvédelmi hatástanulmányoktól függnek, és ezek a szabályok szigorúbbaká és konkrétabbaká fognak válni a jövőben. De nagyon fontos, hogy szigorú kézzel irányítsa ezeket a területeket a főigazgatóság. Azt is meg kell vizsgálni, hogy egy-egy fellépésnek a tájra, a természeti tájra, vagy akár a városi tájképre milyen következményei vannak. A petíciós bizottságban rengeteg olyan petíciót kapunk, ahol arra hívják fel a figyelmünket, hogy hát itt egy utat akarnak építeni, amely például egy régészeti lelőhelyet fog elpusztítani. És szerintem ezekre a területekre is oda kellene figyelnünk a régiók, az államok és az ezzel foglalkozó bizottsági emberek főleg biológusok, és nem igazán értik feltétlenül például azt, hogy milyen értéke lehet egy ilyen régészeti leletnek. Mostanában időről időről felmerül a szélenergia kérdése is, illetve a táj, a tájkép és a megújuló energiaforrások összeegyeztethetősége. És ezzel kapcsolatban a jogszabályoknak nagyon világosan kell fogalmaznia, hogy hova építünk például egy új erőművet. Persze szükségünk van az energiára, meg kell találnunk a tájban azokat a területeket, ahol az energiát elő tudjuk állítani, de nem szabad, hogy ez egy automatikus és szisztematikus végrehajtás legyen, amin nem gondolkozunk. Az irányelv fényében az összes lényeges aspektust meg kell vizsgálni, például a tájat is. Tíz évvel ezelőtt ez kevésbé volt fontos, de szerencsés módon a társadalom már kezdi felismerni, hogy az emberek nem csak kenyérből élnek, az nem elég, hanem például a turizmus szempontjából az sem árt, hogyha jól néz ki a táj. Voltak óriási kudarcok az Európai Unió életében, például a Natura 2000 próbált védelmezni területeket, azt mondta, hogy x százaléknyi területet meg kell védeni, de akkor ezt most hogyan is csináljuk meg? Nagyon gyakran például körbekerítettek egy földterületet, és ennyi úgy gondolták, hogy ezzel ki van pipálva a védelem. De ennél produktívabb megközelítésre is lehetőségünk van. És szerintem az elmúlt keretprogram időszakában nem jól csináltuk a dolgunkat. Azt is végig kell gondolni, hogy ha az állatokat védjük, akkor lehetővé tegyük nekik azt, hogy egyenek és igyanak például. Spanyolországban volt egy olyan eset, ahol vizet öntöttünk ki annak érdekében, hogy a, a madarak egy bizonyos területen tudjanak inni. Máshol pedig az állatok számára búzát öntöttünk ki. Van-e elégséges mezőgazdaságunk, amely fenntartja azokat a nyulakat, amelyeket utána majd a sasok fognak elfogyasztani? Szerintem nem tiltásokra, hanem a tulajdonosokkal és az érdekelt felekkel megfelelő együttműködésre van szükség, hogy úgy gazdálkodjanak a védett területekkel, hogy ez mindenkinek jó legyen. Van egy tulajdonos, a tulajdonosnak gazda, úgy kell kezelnie azt a területet, ahogy az a védelem szempontjait is teljesíti, a tájvédelem vagy a környezetvédelem szempontjait, és közben nem hagyja parlagon az egészet. A talajokról szóló irányelvel kapcsolatban én voltam az irány, vagy az előadó. Ez is nagyon sokszínű volt, mert a tagállamok gyakran megtámadták a szubszidiaitás elvének alkalmazása alapján. Nagyon sok árvízre éppen azért került sor, mert nem megfelelő helyre építették az utakat, és ezért fölcsúszamlásokra került sor, vagy a vizeket olyan irányokba vezették, ami miatt kiöntöttek a folyók. Most tehát érdemes gondolkozni. Például Franciaországban a bizonyos területeken tiltja a törvény az építkezést. Ez egy jó megközelítés véleményem szerint. 2050-re globálisan, holisztikus módon kell vizsgálnunk a problémákat. Nem lehet, hogy egy oldalról legyen egy növényvédelmi irányelvünk, ami nem kapcsolódik a többihez. Úgy tűnik, hogy jelen pillanatban ez az irányelv a gombaölő szerekre összpontosít, de hogy mi történik akkor, hogyha nekünk a rovarokkal akad problémánk? Hogyha az Európai Unió dégi Envi által felrajzolt térképét megvizsgáljuk, akkor az néhány területet, például a mediterrán területeket és az északot elválasztja egymástól, azért mert ott másmilyen a klíma. Éppen ezért idejét múlt és nem hatékony egy egységes megoldás kitalálása, hanem figyelembe kell venni az Európai Bizottságnak az éghajlati különbségeket is. A live programmal kapcsolatban is én voltam a jelentéstevő. Akkor egy női megmozdulás volt. Ez egy egyes cikk alapján létrehozott pénzügyi eszköz. Programokat lehet finanszírozni belőle, stb. A LIFE programnak vannak alprojektjei is, egy sor, és nagy meglepetésünkre az Európai Bizottság nemzetivé akarja tenni a live programokat, hogy minden ország saját maga kiválaszthassa, hogy milyen projekteket kíván támogatni. Ezért fellázadtunk mi nők, én a fogal, a, a jelentéstevő és Lideman asszony, egy szocialista képviselő. A LIFE egy európai program kell, hogy legyen, ez egy keretprogram, amelynek transnacionális dimenzióval kell rendelkeznie. A helyi hatóságok, kutatók vagy civil szervezetek kell, hogy tudják, hogy ez egy európai program, Különben Európa fogja fizetni ugyanazt a kutatást, amit a tagállamok is amúgy fizetnének. Egyelőre 8 hónap telt el ebből, és az elsődleges eredmények alapján nagyon látványosak voltak a live program hatásai. A nagy sikereket mindig a határokon átnyúló projektek érték el. Amikor például a gólyák vonulnak, akkor nem kérdezik meg tőlünk, hogy milyen országon szeretnének átkelni. De az éghajlatváltozás miatt szembe kell nézniük például óriási esőzésekkel és viharokkal. A live program is együtt kell, hogy működjön, hiszen például a gólyák érdekében nem elég, hogyha egy ország lép fel, hanem össze kell fogni azoknak az országoknak, amelyek a vonulásuk útjában fekszenek. Istennek legyen hála, a keret irányelv egy nagyszerű dokumentum, de ez csak a történet egy része. A vízgazdálkodás, a felszín alatti vizek, ezekkel foglalkozó irányelvek már nem annyira jók. És hogyha most a vízgazdálkodási dokumentumra összpontosítunk, az sokkal több know-how-n alapul. A helyi hatóságok, államok, városok adataira, és a vízminőségi szabályokat, ha jól láthattuk, nagyon szigorúan betartatják. Most már megvan a víz visszaforgatásnak, újrafelhasználásnak a technológiája, és persze ezt lehet sokkal tudományosabban is, kifinomultabban is csinálni, de a globális megközelítést már sikerült alkalmazni, például a víztisztítás területén. A só kivonással kapcsolatban, ha azt mondjuk, hogy hát kevesebb szikesedésre van szükségünk, ez így önmagában nem elég. Aztán a vízbe jutó, a tengervízbe jutó szennyeződéseknek is nagyon gyakran káros hatásai vannak. És ha ezekre megoldást találunk, az csak egy általános, nagyszabású megoldás egy elemét jelenti. Ezért nagyon fontos, hogy a vízpolitikákat is, a víz körforgását is integrálja a szélesebb körű logikába hiszen láthatjuk azt, hogy változik a, az eső mennyisége, és ez a technológiákra is kihatással van. Tehát rengeteg különböző területet kell végig gondolnunk, amikor egy ilyen átfogó programot megfogalmazunk. Csak a kiváló talajvízzel kapcsolatos know-how fogja lehetővé tenni azt, hogy hogy a palagász helyzetet megfelelően kell kezeljük. Ezekre az ügyekre mindenképpen összpontosítanunk kell, de a meglévő tudományos tudást tudjuk ehhez hasznosítani, és egy sokkal tudomány alapúbb, holisztikusabb megközelítésre van szükségünk, így ebben a szellemben kell az irányelveket megreformálni, és arról még rengeteget tudnak beszélni, hogy hogyan kell végrehajtani őket. Köszönöm szépen a kollégákat. Nem tudom, az árnyék előadóknak nincsenek is itt persze. Másnak van-e hozzászólása vagy kérdése? A bizottság kíván mondani valamit? Jó. Megadom a szót. Köszönöm. Megpróbálok rövid lenni, és köszönöm a javaslatokat is. Egy dolgot szeretnék tisztázni. A környezeti cselekvési programok nagyon fontosak abban a szempontból, hogy a környezeti politikát a gyakorlatba teszik át, és, és előre tervezést tesznek lehetővé. 15-ről 27-re növekedett a tagállamok száma, és így nem olyan könnyű ma már megírni ezt egységesen. És nyilvánvaló, hogy szükség volt a változtatásokra, és a sok változtatás miatt a végrehajtás sokszor megakadt. A hatodik keretprogram ö, és hetedik program között most ezt az időt éltük meg, de azért ö, azért a DGMV nem annyira ö, kevéssé kreatív, mint ahogy ezt ön bemutatta, és ha megengedik, akkor ezt el is mondanám, hogy miért gondolom így. A környezeti, következő környezeti keretprogramot, vagy a cselekvési programot prioritásokra akarjuk felépíteni. Szeretnénk, hogyha a tagállamok jobban részt vennének a végrehajtásban, és megvalósítanák azokat az intézkedéseket, amelyeket többek között az önök parlamentje is elfogadott, és persze az előadó által említett több téma a habitat irányel, vagy a talajvédelemmel kapcsolatos felvetésé kapcsán. Ezeket magunktól is integrált megközelítésben kezeljük, és reméljük, hogy a hetedik keretprogramban már ezek majd így valósulnak meg. És persze az előadó írásos véleményében leszögezte, hogy hát garantálni kéne a környezeti politika pénzügyi hátterét. Ez az aggodalom minket is ért, mi is aggódunk emiatt, de minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a szinergiák megteremtésével, a 2020-as programba való beillesztésével, a stratégiába való beillesztésével a környezeti programnak a biodiverzitásos szélokat mégsem fenyegeti majd a pénzhiány. Ön említette a vízvédelmet is. Ez a blueprint, ez a tervezet még idén, vagy jövő év végéig ki fog jönni, és akkor sok végrehajtási javaslatunk is lesz arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne ezt a stratégiát a gyakorlatba átültetni, hogy milyen tudás háttér szükséges ahhoz, hogy a végrehajtás működjön. A vízkészlet gazdálkodás hatékonysága is valóban egy ide tartozó kérdés, amelyet persze mi is foglalkozunk eleve. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm akkor a hölgyeknek. Nem látok több jelentkezést. Úgyhogy akkor nem, mégis a kolléganő, Gutierrez kolléga jelentkezett. Parancsoljon, önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Arra szeretnék még itt visszautalni, amit a fajsokféleségről mondtak. Itt a főbaj az, hogy, hogy ezt a fogalmat mindenki másképp értelmezni. Eh, ki tudnám definiálni ezt, hogy mi az, hogy fajok sokfélesége? a szakértők ö, most ha azt mondják, hogy több rovarra lenne szükség, akkor mit lehet csinálni? Tény, hogy sok rovart kiírtunk a növényvédőszerekkel, a klímaváltozás miatt is eltűnnek fajok, ugyanakkor madárfajok is madarak kihalása miatt újra elszaporodnak a rovarok. Tehát nyilván ebbe már belenyúltunk, és eztán is bele kell nyúlni a rendszerbe, de hogy hogyan nyúlunk bele, az nem mindegy, mert ezt egyeztetni kell a lakossággal. Ugyanakkor a lakosság maximum az általános iskolás szinten érti a sokféleség, a fajsokféleség, a rovarok, madarak összefüggéseit, és ebben nem tud érdemben beleszólni. Köszönöm szépen elnök úr a szót. Én csak gratulálni szeretnék a kolléganőnek jelentéséhez. Minden általa felvetett gondolatot támogatni tudok. Talán egy dolgot mondanék még el, ne felejtsük, hogy gyakrabban kéne meghívni a bizottságot, tagállami képviselőket ide, mert a tagállamokban még van olyan nézet, amely szerint a biodiverzitás egyfajta abnormális állapot. Hazámban, Romániában is a fogalmat idegenként, idegen testként kezelik. Például bánya projektek kapcsán bányákat létesítenek, anélkül, hogy bárki gondolna erre a problémára. Konkrét ö, nagy környezet ö, károsításokat ö, ö, okoznak, például az aranypataki bánya, ugye tudhatóan gyakorlatilag óriási környezeti károkat okozott, és senkinek eszébe nem jutott ezzel foglalkozni. A projektmenedzserek elkezdték kiirtani az erdőket, ráadásul ezek ilyen nagyon öreg erdők voltak már, és eszükbe jutott ö, ezzel foglalkozni. Tehát az Európai Bizottságnak elsősorban megelőző módon kéne föllépnie, hogy ilyesmiket ne is lehessen a jövőben most már kezdeményezni és csinálni. Köszönöm. Akkor ezt a napi rendi pontot most lezárjuk, és akkor ezáltal felszabadult egy kis időnk, mert háromnyed négykor kezdődik csak a mini meghallgatás, és így, mivel előadóink csak akkor jönnek, azt javaslom, hogy tartsunk egy rövid 16 perces kávé szünetet, és akkor 45-kor folytatjuk a munkát. Ladies and gentlemen, darf die Sitzung wieder eröffnen? Wir hatten Újra megnyitom az ülést. Úgy állapodtunk meg, hogy <clears throat> egy mini meghallgatást fogunk tartani az elektronikus kormányzásról, a digitális szolgáltatásokról. Tikau asszony ennek a felelőse, és ő meg is hívta a szakértőket, Üdvözlöm szakértőinket, majdnem mindannyian megjöttek. Hogy ne vesztegessük tovább az időt, kezdjük el akkor a mini meghallgatást. Először Tikauszernak adok majd szót, utána pedig a szakértőknek. Parancsoljon, Tika asszony, öné a szó. Köszönöm szépen. a szakértőknek, hogy elfogadták meghívásainkat. Ez a téma valóban nagyon fontos. Az elektronikus kormányzásra szükség van, ha azt szeretnénk, hogy kialakuljon digitális belső piac. És jó lenne, hogyha szakértők támogatásával tudnánk ezt kialakítani, illetve az előírt jelentésünket konkrétan, mert úgy gondoljuk, hogy az elektronikus kormányzás az elektronikus piac teljes körülségének megteremtésének alapfeltétele. És ezzel a jelentéssel beszeretnénk vezetni ezt a jogalkotási témát. Szakértőnket pedig azért hívtuk meg, hogy a jelenlegi helyzetet vázolják számunkra az egyes tagállamokban mutatkozó nehézségeket, korlátokat és az európai szintű megvalósítás lehetőségeit. Ennek ugye nyilván csak interoperibilis módon van értelme, és ahhoz, hogy ez így is legyen, ahhoz látnunk kell, hogy melyek az adott országokban esetleg felmerülő korlátok, nehézségek, az elektronikus kormányzás után jöhet az elektronikus szolgáltatások kiteljesítése. Most hálózatokról lesz szó, a szükséges kommunikációs technológiáról, illetve arról, hogy milyen információs technológiákra van szükség a dolog teljes körű bevezetéséhez. Európában persze vannak már elektronikus kormányzati rendszerek, sőt Európán kívül is, de ezek sokfélék, nekünk pedig olyan kellene, amely európai jogra épül, az európai irányelvek alapján működik, és ezért persze nemzetközi joggal is összhangban van, és belső egységet alkot. Az elektronikus aláírás ugye ennek különleges altémája, annak kölcsönös elismerése, legalább az EU-n belül, de különösen érdekes ez, hogy harmadik országokkal hogyan lehetne ezt meg alkatni az elektronikus identitás kérdése is felmerül itt. 2001 óta zajlik a témáról a vita, és időközben megfogalmazódott már több ambíciózus terv is. A bizottsági javaslat előtt már legalább 20 közszolgáltatás működött a különböző tagállamokban elektronikus módon és 12 komolyabb szolgáltatás típus az üzleti szférában. Egyes szolgáltatások nélkülözhetetlenek. Például a közbeszerzések elektronikus rátétele nagyon fontos lépés volt. Ezeknek a bevezetése sok előnyt hozott. Az adóbehajtás, adóbevallás elektronikus módja, most már sok helyütt jól működik, illetve az intelligens közlekedésben is sok elektronikus rendszer van már, illetve most már elektronikus hálózatok is vannak, mint hogy áram és egyéb nyersanyag szolgáltató hálózatok. Tehát végképp szükség van most már egy olyan jogalkotási keretre, amely mindezt rendbe rakja, és az új digitális szolgáltatásokat új alapokra, egységes alapokra helyezi. Új infrastruktúra építésre is szükség van, ez is világos, az ilyen típusú kommunikációhoz. Itt ugye főleg a biztonsági megfontolások miatt, az elektronikus aláírások kölcsönös elismerhetősége miatt, az elektronikus identitás megteremtése véget. A bizottság jövőre fog javaslattal élni. Jelentésünkben arra törekedtünk, hogy összefogjuk a már létező elektronikus kormányzati szolgáltatások körét, feltárjuk az együttműködés esetleges területeit és az akadályokat. jelentésünk három bizottsági dokumentumra alapul, Az egyik az elektronikus számladásról szól, a 0712-es, ez egy önkéntes dolog az Európai Unión belül. Aztán az elektronikus kormányzás cselekvési tervére, illetve egy bizottsági közleményre, amely az európai közszolgáltatások interoperabilitásáról szól, a 0744-es. E három dokumentum alapján írtuk tehát a jelentésünket, és persze a jelentés mellett arra is szükség van, hogy most szakértőinktől megtudjuk, hogy hol tartunk a gyakorlatban, mennyire működnek, mennyire hol nem működnek kellőképpen ezek a rendszerek, hol lehetne őket bővíteni, javítani, mi az, ami útjában áll az interoperabilitásnak, a különböző tagállamok között, és megvizsgáljuk most együtt azt is, hogy mik azok a katalizátor tényezők, ösztönzők, amelyek segíthetik ezeknek az elterjedését vagy javulását. Ezt szeretném továbbá mondani, hogy a jelentést január elején fogjuk elküldeni a fordítószolgálatnak. Február 6-án fogjuk itt a bizottságban újra megtárgyalni, és február 15-e lesz a módosítók benyújtási határideje. Meggyőződésem, hogy ez a mai mini meghallgatás nagyon hasznos abból a szempontból, hogy az Európai Parlament jelentése elkészülhessen. Ugye ez a digitális piacok pionírja a, az elektronikus kormányzás, és hogyha feltárjuk most az akadályokat, és elhárítjuk őket az útból, akkor semmi sem állhat útjába az elektronikus szolgáltatások kiteljesedésének és interoperabilitásuk megteremtésének. De ö, hagyjam itt most abba, hiszen azért jöttünk most össze, hogy meghallgassuk szakértőinket. A jelentés ambíciózus, ö, komoly, megfogható alapokra épül, visszaadom elnök úrnak a szót, és utána pedig gondolom szakértőink következnek. Köszönöm szépen, és tulajdonképpen egyből Maggie Williamra térhetünk át, aki az ICT közszolgálat DJ Információ bizottság képviseletében elsőként szól hozzá. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapok arra, hogy ma itt lehetek a mini meghallgatáson. Köszönöm szépen Tikau asszonynak és figyelmemmel meghallgattam bevezető szavait, és azok a gondolatok, amelyeket elmondtak, amelyeket elmondott, mind olyan kérdés, amely valóban a gazdaság egész szempontjából és a digitális egységes piac szempontjából is fontosak, és néha aggodalomra is okot adnak. E, előkészítettem néhány vetített ábrát, amit mindent meg is látunk a képernyőkön. Mint mondtam, nagy öröm, hogy itt lehetek ma, és remélem, hogy előadásommal sikerül betekintést adjak önöknek, jobb betekintést, és segíthetem a parlament véleményének kialakítását az egységes digitális belső piacra vonatkozóan. Én a magam részéről az EU elektronikus irányítási akciótervéről szeretnék beszélni, amelyet egy évvel ezelőtt fogadtak el. Múlt hétvégén volt az akcióterv első évfordulója. Amint megjelenik, Thank you. It's, uh another case for promoting interoperability. Uh, Ennyit az interoperabilitásról az intézmények között. There we are. De itt van. Köszönöm szépen. Először is miért van szükség egy új elektronikus irányítási akciótervre, hiszen 2006-2010-re már volt egy, és minden tagállam jelentős mértékben előrelépett az elektronikus kormányzás stratégiája a szolgáltatások online bevezetése terén. Szükség van-e tehát egy új stratégiára? Nos, mi úgy gondoltuk, hogy négy kihívás áll az Európai Unió elektronikus kormányzásával szemben. Először is, hogy egyre nagyobb igény van nagyobb nyitottságra, nagyobb átláthatóságra a közigazgatási szerveknél. Jelentős igény van már arra is, hogy az állampolgárok, vállalkozások megfelelő felhatalmazással, jogkörökkel rendelkezzenek. Változik a kormány és a, a kormányzatok és az állampolgárok közti viszony. Megváltozik annak a módja is, ahogy irányítanak minket. A harmadik prioritás szintén fontos. Erősíteni kell a belső piacot, a digitális egységes piacot. A tagállamok és a bizottság felismerte, hogy az elektronikus kormányzási megoldások rendszerek fejlesztésével bá az elszigetelt fejlesztések digitális korlátokat jelentettek a belső piacon, ott, ahol korábban nem volt semmiféle fizikális korlát. Semmi értelme nem volt tehát ennek így. Végül pedig a jelenlegi pénzügyi klíma közepette mindannyiunk érdeke, hogy garantáljuk azt, hogy a közféra fenntartható legyen, hatékony, és megfeleljen a 21. századnak. Az elmúlt két évben egyértelműen látható, hogy a politikai környezet, akarat is támogatja ezt a fejlődést. Mint mondtam, részünkről az elektronikus kormányzási akcióterv múlt évi elindítása volt, és eh, az elektronikus kormányzati stratégia a 2009-es malmői miniszteri találkozó nyilatkozatának eredménye volt. Az összes miniszter elkötelezte magát egy új elkormányzási akcióterv ter iránt, amelyet maga az ágazat is támogatott. Ez nagyon fontos volt. Sőt, most először volt egy állampolgári nyilatkozat is. Várható volt és logikus, hogy ebben az átláthatóság, a részvétel és a, a vállalatok, állampolgárok felhatalmazása is téma volt. Négy politikai prioritást vezettünk ebből le. A felhasználók felhatalmazását, az egységes piacot, az elektronikus kormányzás hatékony és hatásos kialakítása, végül pedig az előfeltételek meghatározása, hogy mindez meg is történhessen. Előfelek alatt között az elektronikus identitás, elektronikus alá, aláírás, stb. az új technológiák bevezetését, a szolgálatorientált architektúrát, stb. stb. értünk, amely tehát mindezt lehetővé teszi azzal a vízióval, amelyet Malmőben meghatároztunk, tehát hogy az a vízió meghatá- megvalósulhasson. A malmői nyilatkozat és az Európai Digitális Program között áll tehát az elektronikus kormányzás akcióterve mindkét célt szolgálja. Négy prioritás van, amelyet egy kicsit részletesebben látnak most az ábrán. Az első prioritás részén tehát az állampolgárok és vállalatok felhatalmazásán azt értjük, hogy felhasználó központú szolgáltatásokat dolgozunk ki, amely mindenki számára személyre szabható és hozzáférhetővé válik. Nálam remélem jobban látják az ábrát. Az együttműköd, a szolgáltatások együttműködő előállítása, tehát az, hogy kinyissuk a kormányzatok ablakait, ajtajait harmadik fél számára is, hogy ők is fejleszthessék, eh, biztosíthassák az elektronikus kormányzati szolgáltatásokat. El kell, hogy, be kell, hogy lássuk, hogy rengeteg tudás közül a kormányzatok nem mindig tudják, hogy mi a leghasznosabb, a legjobb. A civil társadalmat ezért, harmadik feleket ezért is be kell vonni. Így lehet jobb szolgáltatásokat tervezni mindenki számára és megvalósítani. A az állami szféra információnak újrafelhasználása, ez egy átláthatóbb, nyitottabb kormányzás alapelve, amely egyben üzleti lehetőségeket is teremt a fejlesztők a kormányzatokon belül a hatalmas mennyiségű információt új alkalmazások kidolgozására használták, és ezzel átláthatóbb és a, az állampolgárok jogalkotásban, politikalakításban való részvétele is erősödött. A másik prioritás, a második, a belső piac erősítése a korábbi korlátok, amelyekre utaltam. Tény, hogy az elektronikus kormányzás célja, hogy könnyebb legyen az életünk. Néhány klikkel, kattintással bizonyos eljárásokat, folyamatokat elindíthassunk és elindíthassunk, elintézhessünk. Nem csak egy tagállamon belül, hanem más országokban is. De ez még vagy nem lehetséges, vagy pedig legalább olyan bonyolult, hanem még bonyolultabb, mint a papíron való elvégzése. Tehát a határon átnyúló elektronikus kormányzási szolgáltatások szempontjából fontos, hogy a, a szolgáltatások használhatók legyenek, a személyek mobilitását segítsék, diákokét, nyugdíjasokét, és ezt saját lakásukból intézhessék akár, a, akármelyik tagállamból. Az utolsó pont pedig ebben a címben a határon átnyúló szolgáltatások voltak. Az akcióterv szerint tehát 2015-re olyan határon átnyúló szolgáltatásokra lesz szükség, amelyek online formában állnak rendelkezésre. A harmadik cél a hatékonyság és hatékony elektronikus kormányzás. Mit jelent ez? Többet akarunk tudni arról, hogy a, az elektronikus kormányzás hogyan változik. Az elektronikus kormányzás nem csak azt jelenti, hogy van egy weboldal, amin keresztül különböző információ online jelenik. Nem, meg nem, ennél többet akarunk. Mi úgy gondoljuk, hogy a közigazgatás ban bizonyos dolgokat ennek alapján másként kell csinálni. Éppen ezért az elektronikus kormányzás hozzá kell, hogy járuljon ahhoz egyértelműen, hogy csökken az adminisztratív teher. És meg kell, hogy legyen a lehetősége rajta keresztül annak is, hogy zöldebb legyen a kormányzás. Az utazási idő csökkennek, és egy sor egyéb dolog is. Az utolsó elem pedig, amely a fentieket segíti, az előfeltételek a a, a, a nyilvános specifikációk, az interoperabilitás, a, a legfontosabb alkalmazók, az elektronikus aláírás, stb. stb. alkalmazása és az innovatív elektronikus kormányzás. Melyek azok az eszközök, amelyek a bizottság kezében vannak ennek kapcsán? Nyilvánvalóan a bizottságnak nincs hivat, formális jogalkotói hatásköre, de 2000 óta a tagállamok minden stratégiailag fontosnak tartják az EU és minden tagállam számára. Az együttműködés ugyanígy fontos bizonyos közös célok elérése érdekében. Vannak tehát szakpolitikai eszközök, mint, mint az akcióterv, a miniszteri konferenciák, amely magas szintű politikai támogatást biztosít. Hat, a hatodik miniszteri konferencia most volt Poznányban. Nagyon fontos ezen kívül a bevágyakorlatok cseréje, a viszonyítási alapok. Vannak azonban pénzügyi eszközök is, amelyek mindezt lehetővé teszik. Egyrészt a kutatás a különböző kutatási keretprogramok. A, felírtam az utolsót, a hetedik pénzügyi keretprogramot, és nagyon fontos az alkalmazás, is elsősorban az ICT politika támogatási programjain keresztül. A következő ábra egy példa csak a belső piac erősítésének elő, erősítésére. Az egységes piac kihívásait például lehet úgy is kezelni, hogy határon átnyúló elektronikus kormányzási szolgáltatások való ráfordításokat növeljük, egyetértünk, vagy meghatározunk egy közös közszolgálati határon átnyúló közszolgáltatási listát, vagy az elektronikus kormányzati szolgáltatásokat interoperábilissá tesszük, a, a legfontosabb eleme mindennek az elektronikus aláírás és az elektronikus azonosító. Erről majd sokkal többet fognak a következő hónapokban még hallani. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen. Ezek voltak tehát azok az információk, amelyeket a bizottság részéről kaptunk. Most lehetőséget biztosítunk még arra, hogyha van valakinek kérdése, akkor azt feltegye. Ha nem, akkor megkezdjük a második kört. Ha van kérdése valakinek, akkor most tegye fel. Kárász kollega? Köszönöm szépen, elnök úr. Három rövid megjegyzésem és kérdésem is van. Az EU elvileg igen aktív volt akkor, amikor az internet támogatású, tehát elektronikus kormányzás kialakítását szóba hoztuk. 2005-től különböző tanulmányok vannak a szolgáltatások rendelkezésre állásáról, elérhetőségéről a különböző tagállamokban. Nagyon sok tagállam nem is kezdett ehhez hozzá. Görögország is például más tagállamokhoz hasonlóan az intelligens szolgáltatásokat nem tudták arra felhasználni, hogy csökkenjen a bürokrácia. A kormányzatok ugyanis ugyanolyan bürokratikus eljárásokat alkalmazzák, mint a papír alapú igazgatásnál. A legújabb technológiát tehát pontosan nem arra használták, hogy a bürokratikus folyamatokat csökkentsék. Az, az online elérhetőség is nagyon fontos lenne a számítógépes használat erősítésében is. De hogyha nem tudjuk mobilizálni a, az, alkalma, a, az állampolgárokat, akkor minden erőfeszítésünk hiába való volt. A legutóbbi hónapokban milyen előrelépés volt az internet, illetve az elektronikus kormányzásnál, és hogyan kívánják az elektronikus kormányzási szolgáltatások elérhetőségét és rendelkezésre állását a tagállamokban és az EU egészében erősíteni, és hogyan lehet egy digitális belső piacot online formában is kialakítani. Ezen kívül melyek azok a mérhető célok, az elektronikus kormányzásban, amelyet eddig elértünk, és melyek azok, amelyekre még a jövőben ne válaszolni kell. Tika asszony. Eu aș vrea să îl întreb pe domnul Argui um, care... Én azt szeretném kérdezni Aregi úrtól, hogy milyen pénzügyi erőforrások állnak rendelkezésre a 2014-től 20-ig az e-kormányzati szolgáltatások finanszírozására. És nem is igazából nemzeti szintű fejlesztésre gondolok, hanem arra, hogy a határokon átnyúló interoperabilitást biztosítani tudjuk. Megvan az EU 2020-as program, de biztos vagyok benne, hogy a jövőbeli több éves pénzügyi keretben más tételeket is, más költségvetési sorokat is föl lehetne erre a célra használni. Köszönöm szépen. nem a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak a prezentációért. Elnézést kérek, hogy egy picit késve érkeztem. Talán már szólt is azokról a kérdésekről, amelyeket szeretnék feltenni de azért engedjék meg, hogy mm, feltegyem őket. Beszélt a cselekvési tervben szereplő négy prioritásról. Jobb koordinációra van szükség a kihívások miatt a tagállamok között. Ezt látja-e, hogy megvalósul? Akkor most a válaszokat várjuk. Okay. So, thank you, thank... Jó, köszönöm szépen a megjegyzéseket és a kérdéseket. Kalesz úrnak azt mondhatom, hogy az elkormányzat tekintetében a mérhető célok. Az előző cselekvési terv az nagyon konkrét célokat tűzött ki az elektronikus beszerzésre. Azt mondta ki, hogy 2010-re minden közbeszerzés 100%-a online is elérhető kell, hogy legyen, és a cégek 50%-a kell is, hogy ezeket használja. Ez nagyon optimista célnak bizonyult. A legfrissebb adatok szerint az elektronikus közbeszerzés 60% alatt áll rendelkezésre 2010-ben, és hogy ezt mennyire használják a vállalkozások, arról nincsenek megbízható adataink. Ebben a cselekvési tervben szintén ambíciózus célokat tűztünk ide, egy kicsit tanára voltunk. 2015-ig szeretnénk, hogyha az Európai Uniós állampolgárok 50%-a már az e-kormányzattal kapcsolatba kerüljön egy ponton legalább. 2010-ben az állampolgárok 42%-a használja ezeket a lehetőségeket, és az elmúlt néhány évben nagyon lassú volt a fejlődés, de 2010-ben egy csúcsot sikerült elérni, és reméljük, hogy ez folytatódni fog ez a tendencia, és 2015-re sikerült túllépnünk az 50%-ot. A vállalkozások számára azt szeretnénk, hogy a vállalkozások 80%-a addigra használja az elkormányzás lehető, adta lehetőségeket, jelen pillanatban ez a szám 60%-on áll. Hogyan mérhető, hogy az e-kormányzat elérhető-e. Ahogy Tikao asszony is utalt a 20 alapvető közszolgáltatásra, ami online rendelkezésre áll, ezeket mérjük 2001 óta. És azt tapasztaltuk az akkor használt metodika alapján, hogy nagyon nagy mértékben sikeres volt a látsz előrelépés, számos ország volt, ahol akár 100%-ot, vagy majdnem 100%-ot sikerült az e-kormányzati szolgáltatások rendelkezésre állása tekintetében elérni. A tendencia az, hogy minden ország óriási haladást ér el ezen mutatók értelmében. Az Eurostat felméréseit használjuk az e-kormányzat ágazattal kapcsolatos szolgáltatások mérésére. Ők gyűjtik az adatokat arról is, hogy hány ember használja ezeket a szolgáltatásokat. Aztán a pénzügyi erőforrásokra vonatkozó kérdés 2014 és 20 között. Az Európai Bizottság azt javasolta a 2020-as horizonttal kapcsolatban, hogy egy európai eszköz hozzunk létre. Ez a európai hálózatokat az energia, a kommunikáció és a számítástechnika területén is, különösen a magas, a nagysebességű termékek részére fejleszük. Az IKT részére elkülönített keret 9,2 milliárd. Persze a bizottság azt javasolja, hogy ebből a 9,2 millió milliárdból 2 milliárdot a határokon átnyúló e-kormányzati szolgáltatások fejlesztésére, például az elektronikus közbeszerzés, az elektronikus személyazonosítás fejlesztésére különítsenek el. Most ez még függ az Európai Tanácstól és Parlamenttől is, tehát eh, ezek a tervek e két intézmény előtt állnak most. A tagállamokkal folytatott koordináció igaza van a képviselő úrnak, talán ez lehet az ötödik prioritása a cselekvési tervnek. Magában a cselekvési tervben egyébként tényleg szentelünk neki egy külön fejezetet. Igaz, hogy nem tehetnénk semmit, hogyha nem sikerülne rávenni a tagállamokat, hogy működjenek együtt. Az elmúlt néhány évben nagyon hajlandónak tűntek az együttműködésre. Az I 2020-as, illetve E 2020-as stratégiával kapcsolatban is például, és most itt van előttünk a digitális menetrend, ahol az E kormányzás csoport a tagállamok küldöteiből áll, ők úgy döntöttek, hogy tapasztalatot cserélnek, felmérik a haladást, a haladás mértékét értékelik, hogy az elégséges-e, illetve hogy a politikai prioritások az idők során érvényesek maradtak-e. A tagállamok tehát nagyon fontos szereplők, és a koordináció természetesen az egész cselekvési terv egyik fő prioritása. Köszönöm szépen tájékoztatást. Ezzel akkor az első panel munkáját befejeztük. Most kérem a második panel szakértőit, hogy fáradjanak ide. Katinát urat és Breine urat. És amint megérkeztek, folytatjuk. Jawohl, und wir, will start. Tehát most arról lesz szó, hogy az elektronikus számlaadásnak milyen előnyei lennének Európában. Megtiszteltetés számomra Michel Katina és Péter Breine urakat köszönteni Mindkettőjüknek 10 percet adok, hogy megtartsák előadásaikat, és utána pedig kérdésekre adunk lehetőséget. Katina úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Tikau asszony. Én két főigazgatóságot képviselek itt, az egyik, amelyek az elektronikus közbeszerzéssel foglalkoznak, az egyik a szolgáltatások, a másik pedig a vállalkozások és ipari főigazgatósága. Én igazából az elektronikus számlázási kezdeményezés hatásairól szeretnék majd most beszélni. Ez egy olyan kezdeményezés, amely struktúrát ad, és amelynek az a célja, hogy a vállalkozások olyan integrált rendszereket vezessenek be, amelyek teljes mértékben digitalizáltak, és így fedik le a működésüket. Az elektronikus számládás, számlázás az az egyik fő kötelessége lesz ennek tekintetében a vállalkozásoknak. Minden kicsi vagy nagy vállalkozás működésében fontos szerepet játszik a számlaadás. A pénzügyek, az, az elszámolások területén is rendkívül fontos ez az életükben. is. hogyha az elektronikus számlaadás felé elmozdulunk, ez azért van, mert digitális világban élünk. Annak, hogy ennek előnyei is legyenek, például a hatékonyság és a versenyképesség szempontjából oda kell figyelnünk, hogy hogy csináljuk rövidebb fizetési határide őket tesz ez lehetővé, a hibák csökkentését, a költségek csökkentését és egy integrált digitális rendszer létrehozását a teljes működés lefedően. Jelen pillanatban a számlák, a vállalkozások közötti számlák 10%-a történik integrált elektronikus rendszeren. Tehát ennek a lehetősége megvan, de európai szinten nagyon kevéssé alkalmazzuk. Még mindig vannak olyan technikai határok, amelyeket a standardizálással, szabványosítással meg kell szüntetni, hiszen jelen pillanatban ezek a felhasználást csökkentik. Az Európai Bizottság támogatni kívánja az elektronikus számlaadást, ezért tavaly 2010. decemberében egy közleményt fogadtunk el a témában, amely cselekvési tervet javasol, melynek értelmében az elektronikus számlaadás kell, hogy legyen az elkövetkezendő években 2020-ig az első számú számladási mód. Négy prioritást fogalmaztunk meg. Az egyik, hogy legyen megfelelő jogi kerete, ami nem diszkriminatív, és bizonyára tudják, hogy a jelenlegi keret az diszkriminatív az elektronikus számladással szemben. A másik, támogassuk ennek az alkalmazását a KKV-k esetében is, hogyha elmozdulnak az elektronikus számladás felé, ahogy azt a legtöbb vállalkozás már tette, az számukra is hatékony és em, előnyös lesz. Az interoperábilis környezet létrehozása, a harmadik, a negyedik pedig a közös szabványok, közös normák elfogadása. Az elmúlt egy év óta a közö, az Európai Bizottság szolgálatai ezen a cselekvési terven dolgoznak, és ennek a végrehajtásán a megfelelő jogi kereteket sikerült az új áfa irányelv elfogadásával amely ö, már előmozdítani, mert ez az elektronikus és papíralapú számladadás közötti különbségtételt már megszüntette. Aztán egy magyarázó dokumentumot is kiadtunk, amely a jogi szövegek megértését elősegíti, és a tagállamok felé javaslatokat tesz, hogy hogyan lehetne a lehető leghatékonyabban végrehajtani ezeket az intézkedéseket. Aztán az elektronikus aláírás. Jelen pillanatban ez is problémákat okoz, ezért a bizottság felül kívánja vizsgálni az erre vonatkozó irányelvet 2012 végéig. A második pillér a KKV-k általi elektronikus számlaadás. A bizottság szekt ágazati projekteket kíván indítani pragmatikus módon. A szolgáltatók segítségével olyan interoperabilitást biztosító rendszereket kívánunk létrehozni, amelyek a kis, közepes, nagy vállalkozások, szolgáltatás nyújtók számára egyaránt elfogadhatóak. Olyan platformot kívánunk létrehozni, amely mindenki számára kedvező. Aztán a hozzáadott értéket is szeretnénk, hiszen nagyon fontos, hogy ha megőrzik a saját elektronikus rendszerüket, az a szolgáltatók vagy a vállalkozók, attól még interoperábilis is legyen. Egészen eddig az a tapasztalatunk, az interoperábilis platform létrehozásából, hogy ezt a, a textil és a keresked, vagy a közlekedési logisztika és a területén sikerült létrehozni, működik, az élelmiszerek és a turizmus területén pedig a közeljövőben akarjuk bevezetni. Vannak, akik ennél jobban, jobban értenek ehhez, mint én, de lényeg az, hogy itt egy oldalról szabványosításról van szükség, más oldalról arról, hogy a szabványosító szervezeteket először írják le a számlaadáshoz használt rendszerek specifikumait, aztán a tagállami szabályokat, például adózási szabályokat, és ennek alapján tudjuk az interoperabilitást elérni. A szabály, európai szabályi és nemzetközi szabályi szervezetektől azt kértük, hogy a szemantikai tekintetben próbáljanak meg közelíteni egymáshoz. Tehát legyen szabványos egy, egy számla, határozzák meg, hogy milyen információkat kell tartalmazzon, és ezeket szabályos formába öntsék. A technológiai interoperabilitás szempontjából nagyon fontos, hogy olyan digitális rendszerek legyenek, amelyek lehetővé teszik ezt, amelyek együtt tudnak működni, és amelyik azt is lehetővé teszik, hogy nem alakítják át a már szabványosított információkat. Ezen túl a második fontos üzenet az, hogy az Európai Bizottság nem elég, a tagállamok komoly segítségére is szükség van ahhoz, hogy tömegesen átérjenek a vállalkozások az elektronikus számlaadásra. Ezért felkértük a tagállamokat, hogy nemzeti fórumokat hozzanak létre az elektronikus számlaadás témájával foglalkozó nemzeti szervezeteket, nemzeti szinten próbálják meg elősegíteni ennek a terjedését a magánszektorban és az állami szektorban egyaránt, a felmerülő akadályokra pedig javasoljanak megoldásokat. És ez a felmerülő problémákat kezeljék. Eddig 18 tagállam hozta létre ezeket a fórumokat, Olaszország és Franciaország pedig most jelentették be, hogy az elkövetkezendő hetekben megszületnek ezek a fórumok. Tehát szinte 20 tagállamról mondhatjuk el, hogy a nemzeti fórumok már létrejöttek. Európai szinten egy európai fórumot hoztunk létre az elektronikus számlaadásról. Ez összefoglalja a nemzeti fórumok és más európai szereplők képviselőit. Ez az európai fórum európai szinten azzal foglalkozik, hogy felméri a helyzetet, és a szükséges intézkedéseket meghozza annak érdekében, hogy az akadályokat leküzdjük az elektronikus számladás útjában. 2011. szeptemberében alakult meg, Brüsszelben négy munkacsoport jött létre. Ezek 2012 nyaráig az Európai Bizottságnak jelentést fognak tenni, amit majd az Európai Fórumon megbeszélünk. És az ajánlások nyomán az Európai Bizottság folytatni fogja a szükséges intézkedések meghozatalát annak érdekében, hogy elterjedjen az elektronikus számlaadás. Nos, tehát ennyit szerettem volna nagyjából mondani. Végül hangsúlyoznám azt, hogy mennyire fontos az elektronikus számlaadás, különösen a jelenlegi gazdasági helyzetben. Az Európai Bizottság elkötelezett megpróbáljuk előmozdítani az elektronikus számlaadás ügyét, de egyedül nem vagyunk elégségesek a tagállamok támogatására, valamint az Európai Parlament támogatására is szükségünk van ahhoz, hogy az elektronikus számlaadás európai valóságá váljon. Köszönöm figyelmüket! Ganz, ganz herzlichen Dank. Köszönöm szépen. A következő előadó Brájne úr. Jó napot kívánok, Köszönöm én is, elnök úr. Köszönöm, hogy meghívtak. Én magam is nagyon örülök annak, hogy meghallgathattam Katina úr előadását, hiszen ez teljes mértékben megfelel annak, amit én is mondani akartam. Peter Briney-nek hívnak, a PricewaterhouseCoopers igazgatója vagyok a globális beruházásokkal és elektronikus számlázással foglalkozom, és minőségemben vagyok kapcsolatban az, az Európai Bizottság elektronikus számlázási projektjével is. Az első ábrán már páneurópai adatokat, illetve költség megtakarításokat láthatnak. Hat év alatt több mint 243 milliárd eurót lehetne megtakarítani. Belgiumra egyedül több mint 3 millió eurót becsülnek ebből. Hatalmas megtakarítási lehetőségek rejlenek tehát emögött. Mégis az elektronikus számlázás európai alkalmazása nem haladja meg a 15%-ot. Bár tehát óriási lehetőségek vannak, mégiscsak 15% alatt van. A technológia megvan, a jogszabályok megengedik. És az egyik probléma véleményem szerint az az, hogy ez egyfajta 22-es csapdája a beszállítók nem tudnak nekem elektronikus számlát adni, vagy a, a vásárlóim nem tudnak elektronikus számlát fogadni, tehát én magam sem veszek ebben részt. Ez a gát. Itt soha nem fogunk előbbre lépni, ha mindenki azt mondja, hogy valami miatt nem veszek részt. A számlázási volument kell emelni ahhoz, hogy releváns lehessen. Sok mindent kell megtenni nyitott standardokat kell használni, erősíteni az alkalmazást, a jogi követelményeket egyszerűsíteni kell, ezt persze már az egyszerűsítési eljárást már meg is kezdték. A legfontosabbnak én mégis azt tartom, hogy a kormányoknak kell példát mutatni. A, a nyitott ö, ö, ö, normákkal kap. Beszéltünk a standardizálási paradoxonról mit is értek ezen. Oly sok norma létezik, hogy a végén már nincs is egy sem, amit használhatnánk. Megvannak az UBL, a, az ISO 20010-es a pénzügyi szektorra, tudjuk, hogy a CEN-nek is van, a CEN-GI workshop nagyon sok munkát fektet abba, hogy konvergálhassák standardjaikat, sőt azt is mondanám, hogy a bizottság és a parlament, és sőt mindenki, aki csak próbálja, megpróbálja ösztönözni ezt a fajta közelítési folyamatot, hogy egy egységes, egyetlen szabványhoz jussunk el. A jogi követelményekről, a számlázás archiválásáról is beszélünk. Egy tanulmányt készítettünk még 2008-ban az adózási főigazgatóság számára, az egyenlő bánásmód elvét vezettük be a papíralapú és elektronikus számlák számára. Ez alapvetően azt jelenti, hogy a technológiai követelményeket kivettük a régi irányelvből, és most az adózó döntésétől függ, hogy hány százalékban alkalmazza az elektronikus és a papír alapú számlákat. Ez tulajdonképpen fontos, hogy a vállalati folyamatok fölött megfelelő ellenőrzés maradhasson meg, és megfelelő mértékben kihasználhassák az elektronikus számlázás előnyeit. Mint mondtam, tehát a folyamat 2010-ben az irányelv megjelenésével indult el, de ezt még át kell, hogy ültessék a nemzeti jogszabályokba. A parlamentet, a bizottságot én arra kérném, ha lehetne, hogy azt próbálják biztosítani, hogy a tagállamok nemzeti jogszabályaikba teljes mértékben átültetik az irányelvet, annak szellemét. Tehát az egyönlő bánásmondot, és hogy nem támasztanak további követelményeket. Végül pedig persze nem utolsó sorban, a kormányzatoknak kell példát mutatni. Ez nagyon fontos. A kormányzatok szerepe rendkívül fontos ebben. Én például részt veszek egy IPA projektben, ami 2007-ben indult az informatikai főigazgatóság keretében. Az IPA olyan infrastruktúra, amelyel a beszállítók elektronikusan küldhetik be a bizottságnak teljesen integrált formában számláikat, és ezzel párhuzamosan ott van a PEPPOL projekt, amelyen keresztül az elektronikus beszergés, beszerzés és elektronikus számlázás valósulhat meg bármely európai beszállítóval. Aki az e és a Peppol infrastruktúra össze is kapcsolt formá össze is kapcsolt, tehát a számlázással kapcsolatos projektek ilyen formában, tehát teljes mértékben interoperábilisak. Mint mondtam, ez a megoldás web alapú alkalmazást is előfeltételezze, ahol be lehet integrált formában küldeni elektronikusan a számlákat, de a KKV-k számára is könnyen alkalmazható megoldásokat jelentenek ezek. A beszállítói panelben például egy kis vállalat benyújthatja elektronikus formában rendkívül egyszerű módon számláit. A kiterjesztést illetően 30 beszállító már összekapcsolódott az e-priorral, de azt tapasztaltuk a gyakorlati munka során, hogy lassú ez a folyamat. A Digits ezért úgy döntött, hogy az ECLOS keret szerződés, az ECLOS bevonja a keret szerződésbe, és ezen keresztül a bizottság kötelezi a beszállítókat az elektronikus számlázásra, és valóban ezt meg is tette a bizottság. Vannak szolgáltatók is, akiket ilyen formában alkalmazunk. A beszállítók az EPRIO rendszer beküldik számláikat elektronikusan, de nagyon sokan eh, az eh, szolgáltatókkal is dolgoznak, és a, a főigazgatóság számára nagyon fontos, hogy a szolgáltatások, akikkel együttműködnek, állami és magánszektorból egyaránt legyenek. Ma tehát a, a, a az elektronikai és a foglalkoztatási főigazgatóságok alkalmazzák az elektronikus platformot. Azt javasolnám azonban, hogy a parlament és a bizottság szintén döntsön úgy, hogy az e a bizottságon belül kötelezően alkalmazza az összes EU intézmény, az összes főigazgatóság jó példát mutatva, kezdjen hozzá az elektronikus beszerzés és az elektronikus számlázás folyamataihoz. Ha lehet még egy utolsó szót mondanék, én a belga elektronikus számlázási fórum tagja is vagyok, amiről Katinat úr is beszélt. A belga fórum nagy szemekkel várja az európai szintű alkalmazást, az eseményeseket, és a lehető legnagyobb mértékben várjuk a példát is az EU intézményektől. Ezért fontos, hogy a bizottság és a parlament továbbra is jó példával járjon elő, etéren is köszönöm. mich Köszönöm szépen ezeket a pontos információkat. Most pedig akkor a kérdésekre térünk rá, Kálasz úr. Köszönöm, elnök úr. no, úgy gondolom, hogy ö, ö, sok kérdésre választ kaptam eleve. Van két kérdésem, konkrét választ várnék arra, hogy hogyan látják a konkrét bevezetésének a lehetőségét a, az elektronikus számlának a határokon átnyúló kereskedelemben, és mi a bizottság időterve a közös technikai normáknak milyen szerepe lesz ebben a témában? Ez a két konkrét kérdésem. asszony kíván kérdezni. Nem. Tikau asszony, elnézést. Köszönöm szépen, elnök úr. Kelly úr is azt hiszem meg akar már szólalni, őt is figyelje elnök úr. Részleges választ adnék. Tudomásom szerint az Európai Bizottság 2009-ben a normatív hivatalait felszólította arra, hogy az elektronikus számláknak egy közös formátumát alakítsa ki és Tajani biztos meghallgatása, meghallgatásán megkérdeztem, hogy ő ebben az ügyben mit tesz, milyen ösztönzőket fogalmaz meg. És most már szorongva várjuk azt a cselekvési tervet, amely elítólag felgyorsítja majd, felgyorsítja majd az elektronikus számlaadási jogalkotást. Ennek az első lépése az, hogy a közbeszerzési rendszerek mindegyike elektronikus számlát vár majd el. A Manchesteri konferencián azt hangzott el, hogy 2015-ig valamennyi európai közbeszerzés 50%-át már elektronikus számlázással kell lepapírozni. A közbeszerzési rendszerek kell, kell kezdeni az elektronikus számlaadás bevezetését, és így akkor a kormányok példaként szolgálnak majd, és a vállalkozások ösztönözve is lesznek, hogy használják ezt az új módszert, mert csak így férnek hozzá a közbeszerzési pénzekhez. Láttunk néhány tanulmányt, amelyeket a bizottság végeztetett el, amely rámutatott, hogy még a 6 eurós számlákat is jól biztonságosan el lehet menteni. És persze így akkor jóval kevesebb papírt is használnánk, kevésbé szennyeznénk a környezetet, biztonságos lenne, kevesebb lenne a hiba, az adattárolás, közvetítés, továbbítás, és ezt már bizonyította a rendszer, hogy akár kisösszegű számlák millióit is könnyedén nyilván tudja tartani. És így a kormányok, ha példát mutatnának, hogy bevezetik az elektronikus számlázást, akkor másokat is ösztönöznének. Kelly úr, kért szót. Köszönöm, elnök úr. Ha szabad itt közösen gondolkodnék önökkel az ezzel a 40 milliárd, 9,2 milliárdos, 40 milliárdos pénzről, ami itt látható volt, hogy ezek a magáncégeket kedvezményeznék-e? Mi a helyzet globálisan? És 2015-ig ezt az 50 az azt mondják, hogy megvalósítják, de mi lesz a 2020-as célokkal? Köszönöm. Akkor Katina úrnak adok először válaszadási lehetőséget. La, première question est probablement la, la, la plus... Talán az első kérdés a legnehezebb, hiszen sajnos nem sikerült teljes mértékben meggyőzően diagnosztizálni a helyzetet, és nem tudjuk, hogy az elektronikus számlaadás fejlődését hogyan lehetne legjobban mérni. Ha ez a tudásunk meg lenne, akkor nyilván közleményünkben is szerepelne, és közleményünk nyomán ezt a módszert választottuk volna. A mostani megközelítésünk mi? Kiválasztottuk kiirtottunk bizonyos olyan elemeket, amelyek akadályozzák az elektronikus számlaadást, és ezt fokozatosan ezeket megpróbáljuk ö, elmozdítani. Amíg ezek a blokkok azonban léteznek, addig nem tud hatékonyan fejlődni az elektronikus számlaadás. Olyan intézkedésekre van szükség, különösen a nemzeti vagy európai fórumokon keresztül, amelyek folyamatosan a blokkoló tényezőket azonosítani tudják. És amikor azonosítjuk, akkor fel kell mérni, hogy hogyan tudjuk ezeket a blokkokat elmozdítani. Ha ez is sikerül, akkor azt várjuk, hogy robbanásszerűen terjedni fog az elektronikus számladás. Ez egy folyamat, de nem teljes mértékben világos számunkra az, hogy 2020-ig milyen lépésekben és hova fogunk eljutni. A közös szabványok szerepe. Úgy vélem, hogy a világosság okán el kell választani a szemantikát a technológiától. A negyedik pillér alatt egy modellt azonosítottunk be, ez az UNC-FAC nevezetű modell, amely szabványosítja az adatokat azokat az adatokat, amelyeket az elektronikus számladás során továbbítani kell. Természetesen azonosítani kell tudni azt is, hogy névről, címről, árról, stb. van szó. Ez a szabályosítás megkerülhetetlen, tehát az európai szervezetektől azt kértük, hogy az UNC faktal dolgozzanak együtt. Ez nemrég ment át szerkezetváltáson, hiszen nagy intézetekhez hasonlóan bürokratikus problémáik voltak, de most új szervezetük van, és lesz egy olyan igazgatóságuk, amely éppen ezzel a problematikával fog foglalkozni az elektronikus számladás szemantikai kérdéseivel. Remélem azt, hogy ennek nyomán sikerül tovább fejlődni, és egy egységes szabályt létrehozni. És a másik ügy a technológia. Mindig is túlságosan sok létező rendszer volt, nem egységesek ezek, és nem egy rendszerünk van. De mihelyt minden digitalizálva lesz, leszhet egy olyan interfész rendszerünk, amely utána majd lépésről lépésre biztosítja az átjárhatóságot a különböző rendszerek között. És a közbeszerzések. Személyesen úgy gondolom, hogy ezek elengedhetetlen eleme annak, hogy az üzleti világot elmozdítsuk az elektronikus számlaadás irányába. Különösen az Európai Fórumon az egyik munkacsoport a négyből éppen az e területen létező legjobb gyakorlatokat próbálja összegyűjteni, azokat a döntéseket, amelyeket már a különböző tagállamokban létrehoztak az elektronikus számlaadás kötelezővé tétel területén a közbeszerzésben. Az elkövetkezendő években a fórum tagjaival, az elnökkel, akit az Európai Fórumban már sikerült kijelölni, együtt dolgozunk, ajánlásokat fogalmazunk meg, és hogyha az a meggyőződésünk megmarad, hogy a közbeszerzés alapvető mozgatórugója tud lenni az elektronikus számlaadás előmozdításának, a megfelelő intézkedéseket meg fogjuk hozni. Az Európai Bizottság jelen pillanatban nem teszi kötelezővé az elektronikus számlaadást a közbeszerzés területében. De ez egy vita tárgyát képezi jelen pillanatban is, és a fórum ajánlása nyomán vált azzá. Köszönöm a következő kérdést is, hiszen látjuk azt, hogy hol rejlenek a nehézségek. Hogyha teljes mértékben racionális megközelítést alkalmazunk, akkor már minden vállalat elmozdult volna az elektronikus számlaadás felé, különösen egy ilyen gazdasági környezetben, de egy csomó bizonytalanság, kulturális problémák és a változásra szembeni ellenállás is jellemzi őket. Hogyha az akadályokat szép lassan nem tudják elmozdítani, akkor azt hiszem, hogy szükségünk lesz arra, hogy mutassuk, megmutassuk és bizonyítsuk a vállalkozásoknak azt, mégpedig fogható eredményekkel, hogy az elektronikus számladás nem lehetetlen, ez teljes mértékben megvalósítható, és ráadásul egy sor előnyel rendelkezik. Az a változás elleni, változásra szembeni ellenállás ellen kell küzdenünk, azt hiszem. Körül, köszönöm ennyi. So, uh, what I would... Köszönöm a szót. Én ezt azzal egészíteném ki, hogyha azt mondjuk, hogy 6 euró vagy 30 euró egy ö, minimál érték az ilyen számláknál, ez ugye különböző felmérések szerint ö, másképp számolódik, de ettől függetlenül hogy ezt hogy látjuk. Egyelőre, ha tíz szolgáltatából csak egy használja, akkor annak még nincs nagy értelme. A jogalkotás és a technológia már létezik. De az áfa miatt nehéz bevezetni, és ezért úgy gondolom, hogy hogyha csak tíz szolgáltatóból egy használja, akkor miért lennének érdekeltek a többiek, a kilencek bevezetni azt, hogyha úgysem tudnak így fizetni sok esetben. Tehát át kell billenni ennek egy bizonyos ponton, hogy relevánsá váljon. Európában nagyon sok szolgáltató, ugye 45 65 főt foglalkoztat, és kormányzati kapcsolataiban ezek, ez a cégeket rákényszeríti a kormány arra, hogy, hogy egy normatív módon egységes elektronikus eljárásban adják a számlákat, és ezeket tényleg ezek használják is, és megfelelnek a normatív követelményeknek, akkor erre először őket ugye meg kell tanítani, és ezt csak a kormány teheti. Tehát fontos kérdés a volumen, a normák kérdése, és a bevált gyakorlatok és a megfelelés. Ezeket a problémákat kell a kormányoknak példaadással segíteni, megoldani. Köszönöm szépen! Sajnálom, hogy így rohanni kell, de nem sok időnk van. Köszönöm a tájékoztatást, a válaszokat, a pontos adatokat, és akkor most kérem a következő panelt, hogy fáradjon ide a pódiumra. Wir fahren fort und ezzel pedig örömmel üdvözöljük Adriani Fertias asszonyt, az Interoperábilis Rendszerek Európai Bizottságától, és hát is adom neki, mint első előadónak a szót. Thank you very, very much. Köszönöm szépen. Andrea Nifertinek hívnak. Thomas Vinje urat helyettesítem, aki rajtam keresztül is sajnálatát fejezzi ki, hogy nem jöhetett ma el. Köszönjük Tika úrnak a meghív... Eh, Tika asszonynak a meghívást, hogy részt vehetünk a, a beszélgetésen. Az elmúlt néhány években nagyon kevés tagállamban tettek a közigazgatási szervek lépéseket, hogy az elektronikus szolgáltatásokat alkalmazzák a kormányzás terén. Ez a legnagyobb vita tárgya ma. Az európai közigazgatás határon átnyúló elektronikus szolgáltatások szolgáltatásához az interoperabilitás kulcsfontosságú. A társadalmi gazdasági lehetőségei miatt is, és a lehetőségek maximali- kihasználásának maximalizálása érdekében is. A standardizálás, amelyet a bizottság tavaly júniusban mutatott meg, a parlament lehetőséget kapott arra, hogy fontos gyakorlati lépéssel hozzájárulhasson egy jogszabály egy elfogadásával a standardizált interoperabilitás bevezetését a közigazgatásban. Biztosítani kell, hogy a reformjavaslatokat gyorsan elfogadják, csak így lehet az interoperabilitás előnyeit a nyitott normák alapján a maximálisan kihasználni. Előadásomban három kérdésre összpontosítanék, amelyek felmerülnek. 1. Az interoperabilitás jelentősége a jogalkotási dokumentumokban, amelyek aláhúzzák jelentőséget. 2. Egyértelműen szükség van arra, hogy nyílt standardokat alkalmazzunk, és növeljük a vásárlók választási lehetőségét. Végül pedig a standardok reformjára is van szükség. Ez egy olyan csomag, amely nagy lehetőségeket biztosít arra, hogy a legfontosabb standardokat az ICT beszerzések során is alkalmazni lehessen, az úgynevezett három nagy fő standardizáló testület ajánlásával. Tudom, hogy nagyon sok intézkedés, jogalkotási dokumentum foglalkozik az interoperabilitással, és, a, és általánosabb formában teszik ezt meg. Egy példa a bizottság egy évvel ezelőtti kommunikált közleménye az európai közszolgáltatások interoperabilitásáról és azok keretekről, amelyeket 2010. december 16-án adott ki. Az Európai Bizottság ebben aláhúzta, mennyire fontos biztosítani az interoperabilitást a határon átnyúló elektronikus kormányzati szolgáltatásoknál a legfontosabb alapelvek mentén. Az interoperabilitás központi szerepet játszik Európa 2010 májusában elfogadott programjában is. Az egyik százlós hajó kezdeményezés ez a, az Európai Unió stratégiában. A digitális agenda csak akkor lehet sikeres, hogyha az interoperabilitás nyitott platformai és standardjai is garantáltak. Az EU intézkedéseket, jogszabályokat akar hozni az interoperabilitás támogatására már a 90-es évek óta. Az interoperabilitás az EU szoftver copyright irányelv központi eleme is volt. Mindez azt tükrözi, hogy igen erőteljes jogalkotási politika támogatja az interoperabilitást. Ez a Microsoft esetnek, 2007-es esetnek alapja is volt, melyben a bíróság megkövetelte a Microsofttól azt, hogy interoperabilitásra vonatkozó információkat tegye közzé a monopóliummal való visszaélés elkerülése érdekében. Az interoperabilitás standardizálási, standardizált nyomtatványokra kell, hogy érpüljön, elfogadott eljárása, és a közbeszerzési eljárásokban a közhatóság általi alkalmazására. Nézzük most meg, miről is szól mindez. Az, hogy szabadon kapcsolódhassunk, kommunikálhassunk az információs technológia révén, minden egyén, közigazgatás, nem kormányzati szerve és vállalat jogos igénye a világ minden pontján. Ez a fajta konnektivitás az információs technológia rendszertől függetlenül az interoperabilitással összefügg. Ez, olyan szá- ez azt jelenti, hogy a számítógépes program kommunikálhat, információt cserélhet más számítógépes programokkal, és mindkét program alkalmazni tudja az információt. A széleskörű interoperabilitás különböző rendszerek között csak standard technológiára épülve érhető el, és világos kommunikációs szabályokkal. Vannak olyan normák, amelyek nyitottak, vannak olyanok, amelyek zártak, vagy titkosak, tehát nem engedélyezik meg az interoperabilitást. A vállalatok és fogyasztók eltérő környezetei a különböző standardizált modellekből származnak. Bármely szolgáltatói megállapodás vagy vásárlói szerződés más vásárlókkal interoperábilis kell, hogy legyen más szóval. A termékek kiválaszthat, ki kell, hogy választhassák azokat a termékeket és szolgáltatókat, akikre szükségünk van, funkcionalitások vagy adatellenőrzés vesztése nélkül. Vannak persze korlátozások arra vonatkozóan, hogy milyen fogyasztók valósíthatják meg ezeket a normákat. De korlátozások lehetnek például a demokratikus standardizációs folyamathoz való hozzáférés hiánya, vagy technikai hiányosságok. Sok tag ország tapasztalta, hogy az egyenlő kereskedelmi lehetőségek és széleskörű fogyasztói választék valósulhat így meg. A jelenlegi világban az innováció azonban mégis korlátozza a fogyasztók választási lehetőségét. A a nyitott kormányzás azt jelenti, hogy az állampolgárok gond nélkül kommunikálhassanak a közszolgáltatási szervekkel, és eh, ne ragadjanak bele az egyetlen vásáros technológiákba. A második dolog, a ne, ne kelljen szükség, eh, szoftvert vásárolni az információ szerzéshez. E célokat alapvető elveknek való megfeleléssel lehet elérni, termékek vagy közbeszerzés terén. Az Európai Unió szerződése biztosítja a diszkriminációmentes és azonos bánásmódot. Ezt az elvet alkalmazni kell minden beszerzési folyamatban az Európai Unió kereskedelmében. Az EU jog értelmében a tagállamoknak biztosítani kell az európai nemzetközi normákra való utalásokat a közbeszerzéseknél. A műszaki specifikációkat a pályázók számára egyformán hozzá kell, hozzáférhetővé kell tenni, és nem szabad igazolhatatlan akadályokat gördíteni a versenyben való részvétel elé. A specifikációkat nem szabad úgy megfogalmazni, hogy bizonyos termékeket kizárjanak. A közbeszerzési jogalkotási keret értelmében a tagállamoknak meg kell tenni minden lépést annak érdekében, hogy a normákat az EU jog értelmében elismerjék, és erre a közbeszerzési törvényükben utaljanak az interoperabilitási rendszerekkel együtt. Az EU közbeszerzési szabályoknak való megfelelés azt jelenti A, hogy azonos diszkriminációmentesen bánnak a beszállítókkal, kettő, átlátható módon, három, műszaki nehézségeket nem támasztanak, végül pedig, hogy tartózkodnak attól, hogy egy konkrét folyamatra, forrásra vagy márkára utaljanak. A szerződéstől való eltérés büntetendő. A szerződés minden beszerzési folyamatra alkalmazandó az EU kereskedelmében. A jogszabály javaslatok a standardizálásra vonatkozóan múlt júniusban kerültek elfogadásra, és most vannak a parlament előtt. Ezzel már javítható a meglévő rendszer, hiszen rámutat a közhatóságok igényére, illetve elvárására, hogy a vonatkozó standardokat a lehető leghatékonyabban használhassák. Különösen a beszerző hatóságoknak minden beszállító számára elérhető forrásokat kell biztosítani, és ezzel a kizárás kockázatát csökkenteni. Az ICT területen a standardok bizonyos kritériumokat is jelentenek az átláthatóság, nyitottság terén, illetve a rendelkezésre állás terén. Semlegesség, stabilitás ugyanígy ide tartoznak, valamint a magánkonzorciumok által kidolgozott standardokra a közbeszerzésben is utalni kell. A fentiek alapján a normák jelentősége, különösen a nyitott normák értelmé, értelmében azonos feltételeket kell biztosítani a pályázók számára. Éppen ezért a közbeszerzésben a szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzésben nyitott standardokkal kell, nyílt standardokkal kell dolgozni. Ez a 2011-es júniusi javaslat értelmében van így, elsősorban a magánfórumból, konszorciumból származó termékekre vonatkozóan, illetve a nemzetközi EU és nemzetközi standardiz- szabályosító testületektől származó termékek esetében egyaránt. fontosságú, a, különösen fontos a szellemi tulajdonnal kapcsolatban. Az elnök megjegyzi, hogy a tolmácsok számára túlzott tempóban olvas fel az előadó. Megköszöni az előadónő. A szellemi tulajdonnal kapcsolatban nagyon fontos, hogy a közhatóságok a specifikációkat tisztességes, észszerű és diszkriminációmentes formában alkalmazhassák, és a szellemi tulajdon tulajdonos saját meghatározásától függően rendelkezésre bocsáthassák. A horizontális útmutatók értelmében a szabadal, a szerzői jogtól mentes szabadalmaztatásra nem kerülhet sor. Ez alapvető e, elvek ezek, és a tagállamok ezen elveket oly formában kell, hogy végrehajtsák, hogy azzal egyre több interoperabilitás érhet, legyen elérhető a közszolgáltatások terén. Hangsúlyozni kell, hogy a tagállamok, amennyiben végrehajtják a, nyitó, a fenti alapelveket és az európai biztosítási keretet, különösen azért lesz fontos, hogy az ICP termékek beszerzésénél a közbeszerzési hatóságok biztosíthassák a nyitott standardokat és a referencia alapokat. Ez azt jelenti, hogy a vonatkozó normákat a vagy a tulajdonosi termékekkel, vagy pedig egyéb forrásokkal elérhessék a pályázók. Figyelembe kell tehát venni azokat a, az Európai Parlamentnek ezeket az alapelveket akkor, amikor az ICT standardizációs kérdéseiről tárgyal. Alapvetően fontos az európai közszolgáltatásoknál, az ICT ágazat versenyképességénél a standardizációs reformcsomag EU-s törvénybe való iktatása. Köszönöm. Én is köszönöm az, az információkban gazdag előadást. Nem tudom, hogy van-e bárkinek kérdése. Kálasz úr. Két rövid kérdésem lenne. Hogyan lehet garantálni, hogy a normalizációs erőfeszítések a közférában pozitív hatást keltenek, és nem fogják csökkenteni, visszavetni a digitális szolgáltatások területén történő innovációt. Mi a normák minimális szintje, amelyet mindenképpen érdemes lenne átültetni annak érdekében, hogy az európai szintű közszolgáltatások is lendületet kapjanak. Ezeket az arányokat, számokat szeretném megtudni. Köszönjük a kérdést. Azt hiszem, tud válaszolni erre. Köszönöm, igen. Meggyőződésem, és ezt elmondtam az előbbi beszédemben is, hogy amennyi interoperabilitás lehetséges, annyit kell teremteni, mert az innovációhoz ez alapvető feltétel az EU-ban. Azért vagyunk itt többek között mellesleg, mert EU az interoperabilitás hiányától szenved, és ez visszaveti az innovációt. Az utóbbi évtizedekre jellemző helyzet már ez. Ennyi az első kérdésére adott válaszom. Ami a minimális normalizációs szintet illeti, hogy az EU ne legyen túl specifikus, én nem szakmai, hanem inkább jogászi hátterem alapján válaszolok. Azok a javaslatokat, javaslatok, amelyeket a bizottság elfogadott már júniusban, elég részletes specifikációt tartalmaznak, ugyanakkor mégis ezek elég általánosak is, tehát egy jó középutat követtek a normák elfogadására vonatkozóan, és talán ezek alapján a túlzott specifikáció elkerülhető. Remélem sikerült választ adnom. Köszönjük. Akkor, ha mindenki egyetért, akkor Tika asszonynak záró megjegyzés tételre átadom a szót. Következő előadónk úgy tűnik, hogy késni fog, úgyhogy Tika asszonynak most még van nyugodtan ideje, vagy ideje, hogy nyugodtan összefoglalja a tanulságait a mini meghallgatásnak. Köszönöm elnök úr, köszönöm a kollégáknak, akik eh, érdeklődtek a mai vita iránt, és persze szakértőinknek, hogy eljöttek és elmondták, hogy ők hogyan látják a helyzetet, és mit ajánlanak. És elmondták, hogy mi történt eddig, és mi kéne, hogy eztán történjen a tagállamokban, az EU szintjén, a vállalkozásoknál. A fő tanulság az volt, hogy több együttműködésre lenne szükség mindezek között, hogy létrejöhessen a digitális belső piac. Valamilyen normákra is szükség van, az adatok formátumának normalizálására, ez fontos az elektronikus számlaadás bevezetésének feltétele, és ahhoz, hogy ez mindennapos gyakorlattá váljon, nem szabad, hogy kizárólag a közbeszerzések történjenek elektronikus számlával, hanem a kereskedelmi bejegyzések során, amikor áfa köteles egy cég, annak is lehetséges legyen ezt választani, és persze ezt horizontálisan kell, bármit, amit itt intézkedünk, horizontálisan kell megtenni, hogy az interoperabilitás ne sérüljön. Ami a számlákat illeti, az elektronikus számlákat, jelentős előrelépés történt az elektronikus aláírás és a kölcsönös elismerés területén, ugyanis miközben a hitelesítésről vitatkozunk, számos szakember már azt mondja, azt állítja, hogy hogy a jelenlegi ö, állami infrastruktúrákban ez már működtethető, és létezik egy irányelv is az elektronikus aláírásra vonatkozóan, amely azt úgy definiálja, mint elektromos adatoknak olyan gyűjteménye, amely közvetlenül vagy logikailag összefüggésben van más elektronikus adatokkal, és ezek együttese ö, biztos azonosítást tesz lehetővé. Tehát van egy jogi megfogalmazás már, definíció, az elektronikus aláírásra, de azért a két dolgot külön kéne választani, az elektronos azonosítást és aláírást. Mert ami aláírás, aláírásnak minősül, az egyfajta hitelesítési eljárás is jogértelemben, és adat hitelesítést is szolgálhat, de nem a, az azonosítás hitelesítési célt is szolgálhat, de nem biztos, hogy személyre is vonatkoztatható. Tehát a teljes körű elektronikus aláírás nem egyenlő a hitelesítéssel. Sok olyan országban, ahol már bevezettek ilyen hitelesítési rendszereket, azok is még átmeneti időszakot élnek meg a tekintetben, hogy hol tart náluk az elektronikus aláírás. A hitelesítési módszereket felhasználó barátabbnak ismerjük, ugyanakkor ezeknek a biztonságossága alacsonyabb fokú, mint az elektronikus aláírásé az elektronikus azonosság, aláírás szabályait még nem fogjuk megfogalmazni egy új jogi keretben, ilyen pontossággal. A nemzeti harmonizációja az elektronikus aláírási jogszabályoknak az elektronikus kormányzati rendszerekben még nem történt meg pontosabban nagyon kevés ország hajtotta végre az EU kompatibilis egységes rendszer átvitelét a sajátjába. Minden országban különböző rendszerek működnek, ha működnek egyáltalán. És minden ország nemzeti keretben fejlesztette az elektronikus aláírás kereteit, és kevésbé figyelt oda a nemzetközi kompatibilitásra. Ezért mielőtt azokat a felhasználói programokat, amelyek Európán keresztül mehetnek, ezeket megelőzően létre kéne hozni egy hitelesítő intézmények föderációját, amelyek, amely aztán megegyezne a határokon átnyúló hitelesítés mikéntjéről, jogi részleteiről. Ehhez tehát a tagállami hatóságok részvételére is szükség van, és ha ez a federáció feláll, akkor lehet garantálni a nemzetközi működését az elektronikus aláírásnak az európai szintű közigazgatás, elektronikus közigazgatási rendszerek sem teljesen kompatibilisek még egymással egyébként, már pedig hát legalább az EU szintjén ezt meg kéne valósítani. Egy felmérés alapján, amelyet a bizottság végeztetett el, öt tagállam felel meg az EU normáknak biztonsági és interoperabilitási szempontból is a 2001-es szabályoknak. Ausztria, Málta, Portugália, Svédország és Szlovénia ezek. Tehát csak öt sikertörténetről számolhatunk be egyelőre. Az elektronikus igazolások hitelesít, kettő dokumentumok interoperabilitását ők valósítják meg. A bizottság kísérleti projekteket is indított, már indított kísérleti projektet a közbeszerzések határokon átnyúló interoperabilitási feltételének megteremtése, ez a Brite projektum, és létezik egy európai európai kormányzati elektronikus kormányzati szolgáltatási keret is, amely normákat, alkalmazási útmutatókat tartalmaz az elektronikus kormányzásra. Ezt azonban európai szinten fel kell újítani, hogyha azt akarjuk, hogy minden elektronikus szolgáltatás interoperabilis legyen EU, sőt nemzetközi szinten. A tény ezzel szemben az, hogy az öt felsorolt államon kívül egy EU ország sem rendelkezik kompatibilis rendszerrel, tehát szó sincs még a határokon átnyúló szolgáltatásokkal. Sajnos egyes tagállamok, vagy tagállamok többségében ezek nem, eleve nem interoperabilisak. Nagyon fontos továbbá a, az elektronikus szolgáltatások biztonságának kérdése. A STOA panel, amely az Európai Parlament kutató munkacsoportja, amely az új alternatívákon gondolkodik, az én kérésémre elvégzett egy tanulmányt az elektronikus szolgáltatások biztonságára vonatkozóan, és ez még készülőben van, vagy hát az eredmények még nincsenek véglegesítve, de amint a STOA ezt közli velünk, akkor önöket is tájékoztatom arról, hogy a STOA mit talált. És ha már a biztonságról van szó az elektronikus szolgáltatások kapcsán, akkor hadd mondjam el azt is, hogy eh, láttam én már statisztikai adatokat, amelyek eh, negatív képben, ja nem, amelyek eh, alapján tudható, hogy a közbeszerzési, elektronikus közbeszerzési eljárásokat már érték eddig is támadások, és a súlyosság tekintetében 40%-a ezeknek a támadásoknak ugyan csak alacsony súlyoságú volt, de néhány százalék nagyon súlyos támadás volt, és ez például abban állt, hogy szolgál adminisztrátori jogosultságokat szereztek meg hackerek, illetve képesek voltak szoftvereket futtatni a web, webfelületen, saját szoftvereket az UDP protokoll elleni támadás 20%-ában az esetekben történt, az ICP és az ICNC ellen pedig 10, illetve 40 valahány százalékban. Tehát, ha olyan rendszert akarunk, amely valóban interoperábilis, akkor a biztonság kérdésére is oda kell figyelni, megfelelő biztonsági szintet kell tudni garantálni. A szol- az egyes szolgáltatások, szoftverek szintjén is, illetve az egész keret szintjén is. Mindezekből az fakad, hogy ha, amikor elektronikus kormányzásról beszélünk, akkor a felhasználók szempontjait át kell gondolni. Normák segíthetnek ebben, különösen akkor, hogyha az adatok közötti átfedést és az adatok többszörös tárulását el akarjuk kerülni, akkor egységes formátumra van szükség. Nemrégiben a nyílt adatokkal kapcsolatban egy csomag elfogadásra került, amely egy korábbi irányelvet módosít a közhivatalok által tárolható adatok nyilvánosságáról. Ez is fontos szempont, de a hozzáférhetőség és interoperabilitás is nagyon fontos. Tehát például a személyes adatok 5-10-20 év múlva milyen formátumban lesznek majd meg a különböző kormányzati szerveknél, mennyire lesznek hozzáférhetőek, mennyire lesznek olyan formátumban, amely kompatibilis lesz az akkori technológiákkal. Ez most dől el. És ide tartozik az elektronikus aláírás kölcsönös elismerésének kérdése is, a jogalkotási csomagnak, e, tehát nagyon komoly jelentősége van, hosszú távú hatása lesz, hiszen az aláírás mellett e, más jogi kezdeményezéseket is tartalmaz, amely egy általánosabb, az elektronikus identitásra vonatkozó keretet teremt meg. Ami az e-aláírást magát illeti, szerintem, ahogy már az előbb elmondtam, szükség lenne a hitelesítő intézmények föderációban tömörülniük, és nekik megállapodniuk a hitelesítési követelményekről. Tehát hosszú út áll még előttünk, éppen ezért van szükség ambíciózus kezdeményezésekre, hogy időben kanalizálni tudjuk azokat a pénzügyi forrásokat, amelyek mindezek megteremtéséhez szükségesek. A tagállamoknak pedig maguknak is hozzá kéne pénzügyileg is járulniuk, legalábbis a nemzeti rendszerek felállításához. De a normák egységesítéséhez nincsen szükség pénzre, tehát az ilyen kezdeményezések lendíthetnek a dolgon, hatékonyabbá tehetik például az elektronikus számlázási rendszereket, illetve bizonyos elektronikus szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Remélem, hogy izgalmas eredményeket hozó jelentés sikerül majd megírnunk. Előre is köszönöm minden kollégának, hogy részt vettek a mai vitában, szakértőnknek nem utolsó sorban, felvetéseiket pedig beépítjük majd javaslat. Én is szívből köszönöm, és le is zárom ezzel az ülést. Öt perc múlva pedig folytatjuk a koordinátorok ülésével. Ezzel mindenki egyetért. Köszönöm szépen.